napirendünk szerint most Geyer úr jelentését kell megtárgyalnunk. A 2017-es évi költségvetés harmadik szakaszával kapcsolatban meg is adom a szót Geyer úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Alelnök asszony, kedves képviselőtársak, az Európai Parlament birkózik olyan pozíciókért, amelyek megfelelnek az Európai Unió kihívásainak, és a jelenlegi kihívásokat kell megragadni. Ennek a pénzügyi kihatásaival együtt az Európai Tanács ugyanakkor egy több oldalas anyagot írt, amely úr és nagy részben a 2015-ös évet copy paste másolta a 16-os év költségvetésébe. Ugyanakkor ki kell igazítanunk ezeket. A német szövetségi kormány tárgyalásai során megtett mindent annak érdekében, hogy erősebben hangsúlyozza a menekült válság költségeit. Nem lehet olyan tanács irányelvet elfogadni, amely nem veszi figyelembe a 12 hónap elmúlt eseményeit, és hát ez a helyzet. Nem reflektál ezekről. 5 milliárd euró a külös belpolitikák területén van, Szíria szomszéd államaiban ellátva a gyermekeket élelmiszerrel, oktatással és a menekült áradat kezelésében segítve az, ezek a márosok teljes mértékben kimerültek, kihasználták őket a költségvetésben. Előre nem látható marosok voltak. Ezek olyan nagy volt a szükség, hogy lehet mondani másokról. Vajon csökkente a nyomás? Hát nem. A tanács mégis ugyanabban a, ugyanazt a pozíciót foglalja el, mint 2015-ben, amikor még jóval előtte voltunk a, a, vá, a válság csúcspontjának. Nem látják a valóságot, úgy tűnik. A több éves pénzügyi keretben ebben az évben is nem elégséges a pénz, ha az EU azokat a feladatokat kezelni akarja, amelyeket rárónak a tagállamok. A 2016-os évben 250 millió eurót kell az első törökországi csomagba helyezni, ezt még nem mobilizáltuk. Ha vállaljuk a politikai felelősséget, akkor még egyszer 750 milliót kell majd mozgosítani, és aztán ez egy második törökországi csomag is nagy valószínűséggel. Itt biztos vagyok abban, hogy az EU költségvetése még egy, EU, egy milliárd eurót kell, hogy befizessen ebbe. Tehát 700 millió euró az új humanitárius segélyeszközbe, in is meg kell valósuljon. Kedves képviselőtársak, észszerűnek tartom ezeket az intézkedéseket. Törökország több menekültet tart mm, el, mint az összes EU tagállam összesen, és ebben segíteni kell Törökországot az ő ellátásukban. A humanitárius segély is nagyon helyén való és fontos, mert a válság minden tagállamot ö, túlterhelne magában, ha magára hagynák. Ám ha ezek prioritások, akkor a tanács két dolgot kell tegyen, vagy be kell lássa, hogy nem lehet finanszírozni mindezt, vagy ha igen, akkor a megnőtt kihívásokat megfelelően finanszíroznia kell. Egyiket sem teszi a tanács, hanem úgy csinál, mint a normál ügymenetben megúszhatná a dolgot. Túl rövid a takaró ebben az évben, az, amit tavaly kiszabtunk magunknak. Az új helyzetre reagálni kell, és ezért az egész keretet revidiálni kell, ezért újra kérem a tanácsot, felhívom, hogy ne tagadja a valóságot, ne meneküljön a valóság elől, ne dugjon homokba a fejét, hanem reagáljon. Nem most is ne 2020-ban. A, a tagállamok hozzájárulását úgy kell beszámolni, hogy a stabilitási növekedési paktumban ne számolják azt be a hiányba. A néppárti frakció a 21-es módosítót visszavonja a honlapi szavazáson a néppárt részéről is látnunk kell, hogy Görögország volt is meg kell segíteni Törökország mellett, ugyanakkor az EU külső határait meg kell védeni, miközben gondoskodunk a menekültekről. Portugália hogyan ö, tud például több szolidaritást adni, hogyha zsuggusba kötjük a ö, költségvetését. Több rugalmasságot kell megengednünk, ezért kérem frakciótársaimat holnap, hogy a néppárt 21-es módosítóját szavazzák meg. Azt szeretném, ha a zöld frakció is meg tudná szavazni az iránymutatásokat, hogyha pozitív megfogalmazást találunk az ITER fúziós reaktor ügyében. Az atomenergia elleni harc politikai kérdésem, ne keverjük össze a hosszú távú célokkal. A, a, ha kiszállnánk, annak is költsége volna 4 milliárd euró körüli. Ugyanakkor hatalmas innovációs potenciállal bír ez a technológia. Új nyersanyagokról, illetve energiahordozókról mondunk le, ha az iter t nem támogatjuk. Nincs ellenmondás abban, hogy az ITER fejlődését támogatjuk, ám körültekintően a pénzügyi igényeit is figyelembe véve. Ha olyan magasak lennek ezek a pénzügyi igények, hogy nem finanszírozhatóak, akkor jobban kell felhasználni a nem felhasznált eszközöket fontos, hogy jó költségvetés fogadjunk el, ne gyengítsük magát a házat ezekkel a vitákkal. Euh, ne haragudjon, Geyer úr, két dolgot is kell mondanom, ami kicsit ellentmond egymásnak, tehát hogy egy kicsit beszéljen lassabban, ugyanakkor lassan azért fejezze be. Tehát, hogy fejezze be, de ne hadarva. Hat percem volt minden, minden eh, időt ki akartam használni. A költségvetési problémák eh, ahhoz, hogy megoldhatóak legyenek, ahhoz hosszú távon kell gondolkoznunk. A 2008-as Lamassur jelentéshez kell ragaszkodni, nem szabad az adófizetőket tovább kell terhelni, ám a saját eszközöket meg kéne határozni ahhoz, hogy az EU finanszírozni a saját céljait. Mario Monti kidolgozott erre vonatkozó javaslatokat, azt várom, hogy a tanács konstruktívan vegye részt ebben a vitában. Igen, ez munkát jelent, ám ez a munka kifizetődő lenne, hiszen a tanács megúszna további munkánkat, és nem kéne copy-paste-tel összeállítson éves költségvetéseket, ahogy most tette. Ez hozzátartozik a demokráciához, hogy így járjunk el. Köszönöm szépen, Geyer úr, a bizottság nevében Georgieva asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani Geyer úrnak, a jelentéstevőnek azért, mert felismerte és hangsúlyozta az európai költségvetés rendkívüli szerepét a válsághelyzet megoldásában, a munkahelyteremtésben és a gazdasági fejlődés megvalósításában. Köszönetet szeretnénk mondani ezért. A 2017-es évben ismét úgy gondoljuk, hogy költségvetési szempontból kihívásos év következik. A migrációs válság hatásait még érezni fogjuk 2017-ben, valószínűleg az idei év folyamán sokan érkeznek még az Európai Unióba, a már megérkezettek integrálásával sem birkoztunk pedig még meg. Nagyon örülünk annak, hogy a parlament elismeri, hogy mindenképpen gazdasági fejlődést kell létrehoznunk, és hogy a teljesítményre kell koncentrálnunk, és ezt a teljesítmény orientált költségvetést kell megvalósítanunk, ez lesz a mottója a 2017-es évnek. Négy fontos ponttal szeretnék foglalkozni, az első a migrációs és menekült válság. maximálisan húztuk, nyújtottuk és rugalmassá tettük a költségvetést, hogy meg tudjunk birkozni ezzel a válsággal. De azt hiszem, hogy a rugalmassági lehetőségeknek nagyjából a végére értünk. Új instrumentumokra volt szükség azért, hogy humanitárius segítséget tudjunk nyújtani az Európai Unión belül, és ez új helyzet. A Törökországgal való együttműködés is nagyon keményen terheli a költségvetést. A 2016-os évre már megvannak az adatok, 95 millió euró az első beruházás, ami már el is indult és már működik. Ezen kívül elköteleztük magunkat arra, hogy 2017-ben és valószínűleg 2018-ban is elkülönítjük ugyanezeket az összegeket. A következő prioritásunk az, hogy az összegyűlt, ki nem fizetett tételeket be tudjuk hajtani. Ez 8,2 milliárd euró. Megpróbáljuk felgyorsítani és a ki nem fizetett számlákat tovább csökkenteni, hogy a következő években ezek kisebb mértékű problémát okozzanak majd. A kifizetésekkel kapcsolatos intézményközi tárgyalásokat is folytatjuk, és a 2017-es irányvonalak kidolgozásán is most dolgozunk. A harmadik pont az, hogy 2017-ben mik lesznek a legfontosabb kihívások. Először is az MFF hetedik cikke, a kohéziós politikás borítékok újravizsgálata, az elkötelezettségi plafonok felülvizsgálata technikai szinten, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés felülvizsgálata, ez utóbbira valószínűleg április közepén kerül majd sor, tehát körülbelül egy hónap múlva. 2017-re az 5%-os csökkentést a személyzet szempontjából szeretnénk megvalósítani, és mindenkit arra kérnék, hogy ezt a lehető legnagyobb fegyelemmel hajtsa végre. Nemzetközi nőnap a mai nap, úgyhogy szeretném azt is elmondani, hogy a parlament az iránymutatásokban azt is kérte, hogy a nemek közötti esélyegyelőségre kell törekednünk a költségvetés szempontjából is. A 2016-os évben nem csak a 2017-es tervezettel kell foglalkozni, hanem az MFF felülvizsgálatával is, tehát két nagyon fontos esemény lesz ebben az évben, meg kell néznünk, hogy ezeket hogyan tudjuk és mennyire kell kombinálni, vagy pedig ugye a 2017-es költségvetés abszolút prioritást élvezzen-e. Köszönöm szépen. Köszönöm. Muresán úr lesz az első hozzászól az LPP nevében. Köszönöm elnök asszony, kedves kollégák, biztos asszony. Először is köszönöm az előadónak a munkáját, a jelentéstervezetet és a jó együttműködést a két frakció együttműködése során. Javaslatunk, amelyről holnap szavazunk, arra irányul, hogy két legfontosabb prioritásunkat megvalósítsa, a gazdasági fellendüléshez hozzájáruljon, és a menekült probléma megoldásához is, és ehhez megfelelő kereteket teremtsen a legális migráció kialakítása révén. Mit teszünk a gazdasági fellendüléséért? kutatás, fejlesztés, infrastruktúra, építés, előrehozott feladataink lesznek, hogy az európai gazdaságot visszaállítsuk a versenyképességi pályára és munkahelyeket teremtsünk. Ami a menekült válságot illeti, a parlament véleménye egyértelmű, az iránymutatásokat is nagy többséggel fogjuk holnap elfogadni, ami erre vonatkozik. A parlament az európai költségvetést a megoldás részeként tekinti. Válságokra el kell különíteni összegeket, és a tagállamoknak is megfelelő módon hozzá kell járulniuk például a Madat alaphoz és a török országa megkötött egyességhez. Úgy érzem, hogy ezt a szöveget holnap nagyon sokan fogják támogatni, és az európai polgárok érdekét szolgálja. Tomá asszonynak adok szót, köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony, gratulálok én is az előadónak. A 2000 16-os költségvetés kapcsán a felelősségről, a rugalmasságról beszéltünk, és most 2017 kapcsán pedig a realitásokkal való szembenézésről beszélünk, helyesen. Szolidáris és hatékony politikára, koordinációra van szükség a nemzetállamok között, amennyire csak lehet harmonizálni kell a fellépéseket. Konkrét példát adnék erre. Például a határvédelem kérdése kapcsán jobban kéne sokkal koordinálni az egyes tagállamok erőfeszítését és közös politikára lenne szükség a szabad vándorlás további biztosítása érdekében, ha jobb a koordináció, jóval kevesebb pénzből biztosítható ez. Felhívném a figyelmet arra a bekezdésre, ami a 2000 14-20-as időszakra vonatkozó revíziót veszi újra elé, elő új szempontból. Ashworth úrnak adok szót. Elnökasszony, az előadó helyesen szögezi le, hogy mi a két fő európai kihívás. De a diagnózisával nem értek egyet, és pláne nem elég a diagnózis ahhoz, hogy jó legyen a kezelés. Három gondolat ennek kapcsán fontos, hogy az EU a költségvetési keretein belül működjön, amit az MFF határoz meg, és annak ellenére, hogy vannak hirtelen és súlyos kihívások, a költségvetést nem lehet csak úgy adhok módon megnevelni. A biztos asszonynak igaza van, hogy teljesítmény alapú költségvetési tervezésre van szükség, hatékonyabb, hozzáadott értéket jobban tartalmazó fellépésekre. Értem, és egyet is értek azzal, amit az előadó mond, az a fiatalok körében mutatkozó munkanélküliséggel kapcsolatban. Ez egy nagy kihívás, erre a politikának reagálnia kell, hiszen mindenki egyetértett azzal, hogy a fiataloknak esélyeket kell adni. De azért óvatosabb lennék, a tapasztalat azt mutatja, hogy a fiatalokra vonatkozó munkahelyteremtési programok nagyon jó szándékúak, de eddig nagyon kevés eredményt hoztak. Az egyetlen dolog, ami segíthet a fiataloknak elhelyezkedni, a működő gazdaság. És ebből következik a harmadik gondolatom, a mezőgazdaság, a biztonság menekült kérdés kihívásai mellett nem szabad elfelejteni a versenyképesség, a növekedés kihívásait sem, amelyek továbbra is a legnagyobb kihívások Európa és költségvetésünk előtt. Most két percben Döpré úrnak adok szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony! Óriási kihívásokkal néz szembe Európa, és a gazdaság növekedése, a beruházások csökkenése, a munkanélküliség főleg a fiatalok számára elviselhetetlen feszültségeket hoz, és akkor ez jön még a migrációs nyomás, amely szolidaritást követelne tőlünk, de erre egyre kisebb az esély. Terrorista fenyegetésben élünk folyamatosan, most már ez is negatív közérzethez vezet, és akkor itt vannak a földközi tengeri és Afrika, fe, Fekete Afrika kihívásai a szegénységgel, a válságokkal, amelyek Európát is elérik. Ilyen kihívások közepette a költségvetési prioritás 2017 számára, ALDE frakció számára egyértelmű, az innováció és a beruházások ösztönzése, a növekedés megteremtése mindenáron. A kis és középméretű vállalkozások valós érdemi segítése. Három, az ifjúsági garancia működtetése. Négy, a migrációs válság vissza kezelése úgy, hogy közben biztonságot biztosítunk egyenlők partnerségében az érintett országokkal öt-ötször. A geostratégiai egyensúly visszaállítását meg kell teremteni a szomszédsági politika keretén belül. Eltökélt és felelős döntéshozásra van szükség az egyensúly megteremtéséhez. Tisztelt érintettek, előadó, biztosasszony, aktív, proaktív fellépésre van szükség ahhoz, hogy a 2017-es év kapcsán a felelősségünket vállalni tudjuk. Másfél percben Negéla a kap szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az éves EU költségvetés lehetetlen kihívásokra kell felkészülni. Minden alkalommal meglepnek a bizottság nyilatkozatai, ha hónapról hónapra új prioritások, új kötelezettségvállalások, születnek meg, miközben megszorítások vannak a végrehajtásban. A Költségvetési Szakbizottságban is, meg a tagállamokban is a megtakarítás, a megszorítás a jelszó. Nem elégségesek a források a politikai célok elérésére. Mindeközben a prioritásainkat magunk szabdaljuk meg és késletetjük megegyapogtuk, hogy a gazdaság beindításában, a munkahelyteremtésben a beruházások a különösen a kétszerítés válság után. Mindeközben csöngettük az MFF-et 85 milliárdra. Na. És egyeseket megszorítások folytanak meg, mások viszont a pénzügyi hátszéllel vitorláznak. A fiatalok kell meg szenvedjék azt, hogy a Youth Initiative kezdeményezést alásták miközben a bizottság szemforgató módon azt mondja, hogy a fiatalság mennyire fontos, ebben kiüresedik az ifjúságpolitika, a halászati politika is megszűnik, a halászok munkanélkül vannak, magán, a magánbefektetők azok, akik a hasznát látják mindennek, nem az állampolgárok. Adhok pénzügyi eszközökkel a kohézió csökkentő politikák valósulnak csak meg. Köszönöm szépen a zöldek nevében Maragán képviselő, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kejer úr, gratulálok. Remek jelentésről van szó, és a bizottságnak is szeretnék gratulálni az eddigi munkához. Mindaz, ami a bizottság részéről elhangzott, illetve ami Geyer úr jelentésében szerepel, azt bizonyítja, hogy a nemzeti érdekekkel szemben az európai érdekeket kívánjuk megvédeni. És sajnos manapság nagyon sok olyan ügyet, kezdeményezést látunk, amelyben a nemzeti érdekeket próbálják előnybe helyezni, előtérbe helyezni az európai érdekekhez képest. A többéves pénzügyi kerettel együtt kell most a 2017-es költségvetéssel foglalkoznunk. Nagyon ambíciózus célkitűzéseket látunk, többek között a saját források területén. Reméljük, hogy mindez sikeres lesz majd, úgy, mint ahogy a nem kifizetett számlák behajtására is komoly figyelmet szentel a bizottság. A szöveg pozitív, mind a Connecting Europe Facility, mind a klíma célkitűzések tekintetében, tehát ez mindenképpen támogatást érdemel. Az FDD nevében Czanni képviselője a szó. Elnök asszony, köszönöm a szót elég komoly válságban van az Európai Uniós költségvetés, mint ahogy számos nemzeti költségvetés is. Azt hiszem, hogy ez megkérdőjelezhetetlen. Mi, mi történik Brüsszelben, hogy milyen őrültségeket hajtanak végre az európai költségvetéssel, vagy az eurozónában, az sajnos egyértelműen látható. Az is egyértelműen látható, hogy meglehetősen utópikus az, hogy emeljük az Európai Unió költségvetését mert hogy nincs pénz, nincs több pénz. Az Európai Unió természetesen szeretne hatékonyabban fellépni itt és ott, szeretne ilyen meg olyan kihívásokat megoldani, és akkor megjelennek ilyen Juncker félék és hasonlók, akik csak támasztják a célokat, és utána kijelentik, hogy majd ehhez valahogy megtalálják a finanszírozást is. Hát ez így nem fog működni. Jó lenne, hogyha a tagállamok kezét nem kötnék meg abban, hogy milyen beruházásokat indítanak el, hogy ne mindent az európai struktúráknak kelljen alávetni. Ez az európai költségvetés elég messze áll a jó és megbízható költségvetéstől, eléggé olyan adhok, összetákolt valaminek tűnik ez az egész, hogy hát Erdogánnak adjunk ennyit, aztán oda megtegyünk annyit, aztán a migrációra meg áldozzunk ennyit. Beteg az Európai Unió, és beteg az európai költségvetés, de hogy hol a gyógyszer, azt nem tudjuk. Zisztra képviselő kap szót az ELNF nevében. Köszönöm, elnök asszony. Elnök asszony, meg kell mondjam, hogy azok az ostoba összegek, amiket Törökországnak adunk, meg Görögországnak utalunk át, nem erről beszélek most, azonban hanem a rugalmasági eszközről. A parlament, a költségvetés érdekében a szükséghelyzetekre szeretne elkülöníteni rugalmasságot. Ez nagyon rossz gondolat, mert ha ma van egy ö, szükségszerűség, akkor akkor, akkor majd maga okozza azt a gondot, amire a szükségeszközöket később mozgósítja. Január 1-én extra összeget adunk ki, január 2-án pedig panaszkodunk, hogy túl sok pénz ment el túl hamar elnök asszony, a, nem lehet európai szinten sem, meg tagállami szinten sem így gazdálkodni. Sokkal kevesebb, kevesebb, kevesebb pénzt kell adni az EU-nak, és sokkal kisebb rugalmasságot a költségvetés végrehajtásában. Fernandes képviselő másfél percben. Elnök asszony, biztos asszony az Európai Uniós költségvetése tulajdonképpen a GDP 1%-át képviseli. Ez összességében nagyon fontos költségvetés. Itt az adminisztratív költségek mindössze 6%-ot tesznek ki. A hozzáadott értéke viszont megkérdőjelezhetetlenül nagy. Mondanék egy példát nézzük meg a Juncker tervet, a Juncker terv mögötti garanciákat, a 315 milliót, amiből már, vagy milliárdot, amiből 50 milliárdot már mobilizáltak is. Ez számos rendkívül fontos tagállami beruházás 50%-át fedi, hozzájárul a szociális kohézióhoz, a területi kohézióhoz és az ifjúsági foglalkoztatáshoz. Tehát regionális szinten ezek igenis nagyon fontos változásokat hoznak létre. A KKV-ket támogatni kell, a versenyképességet elő kell segíteni, és különösképpen oda kell figyelni a 2020-as horizontra és más programokra. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést tovább kell vinni, aztán itt van a menekült válság, ami előtt nem csukhatjuk be a szemünket. Minden egyes lehetséges rugalmasságot és szolidaritást fel kell használni. Michael képviselő, egy perc. Gyakujem. Köszönöm szépen. Európában nincs elég beruházás, ami a gazdaságunkat növekedési pályára állíthatná és munkahelyeket teremthetne. Erre szolgálna persze az Európai Beruházási Alap és Terv, de ennek a megvalósításához kockázatot kell vállalni. Ha megnézzük a megvalósult beruházásokat, akkor ezek mind kockázat nélküliek. Hazámban éppen ezért nem is nagyon veszük igénybe ezt a beruházási alapot, mert a házak, lakások jobb szigetelése garantált megtérülést hozó nem kockázatos beruházás. Az FC-ből nem lehet jól pénzeket lehívni, a bizottságnak át kéne gondolnia, hogy milyen beruházási prioritásokat támogat ezen terv és alap révén. Kozmulik úr, köszönöm szépen a szót, és nem kapunk tolmácsolást, a felszólalót nem tolmácsolják. Poziomem bezrobocia, szczególnie wśród młodzieży. Kolejne zobowiązania Unii wobec Turcji, teraz już na 6 miliardów euro, utworzenie funduszy powierniczych na rzecz Syrii, a także Afryki. Dodatkowo... Megjött az angol tolmácsolás. Nos, Görögország számára több pénzt kéne a Horizon programban is megszavazni, meg kéne változtatni a jelenlegi prioritásokat, és felül kéne vizsgálni a 2020-as program egyes szintjeit. Én támogatom egy európai adó bevezetését, amely garanciát is adna a projekteknek és európai ságot is elnök képviselő kap szót. Ez a jelentés azt mutatja meg, hogy hogy lehet a költségvetést úgy megnövelni, hogy mégsem sértjük meg a több éves tervezés szabályait. De a szövegben arról is szó van, hogy a tagállamok nem akarnak több pénzt adni az EU-nak, és ennek az okait nem tárja föl a szöveg. Nem szép dolog az Egyesült Királyságot ilyesmivel vádolni, amint tudjuk, amióta Cameron vezeti a kormányt, nagyon is sok garanciát adott az Európai Uniónak a Lisszaboni szerződés révén, és a Downing Street 10 az ugyancsak, amely az brit kereskedelmet alássa azáltal, hogy túlzottan ö, kötődik az EU-hoz. A miniszterelnök megígérte, hogy a migráció csökkenni fog tízezerekkel. Nos, ennek az ellenkezője történik, ez menthetetlen. Itt van tehát egy jelentés előttünk, amely még több adópénzt akar beleölni 2017-ben az európai költségvetésbe. Egyetlen helyen mond igazat a szöveg, amikor azt mondja ki tényleg expliciten, hogy több pénzre van szükség a megszorítások továbbviteléhez. Úgyhogy azt hiszem a jelentés helyett inkább gondolkodjunk el azon, hogy ö, Mik is a valós érdekeink, és a melyik oldalon áll? Marinec úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a szót. A 2017-es költségvetésnek lehetővé kell tennie a gazdasági fejlődést és a munkahelyteremtést. Az egyértelmű, hogy komoly nyomás nehezedik az európai költségvetésre, különösen a migrációs válság miatt, tehát valahogy azért csak megoldást kell találnunk ezekre a problémákra. Méghozzá úgy kell megoldást találnunk a migráns válság megoldására, hogy más politikákat nem veszélyeztetünk azzal, hogy ezekből elvonunk pénzeket a kohéziós politikát csak és kizárólag erre a célra felhasználni óriási tévedés. Természetesen segítenünk kell azoknak a migránsoknak, akik az Európai Unióba érkeznek, de az európai, az ő európai integrációkon túl természetesen a saját politikáinkat is tovább kell folytatni. A 2004 2014-2020-as időszakban meg kell vizsgálni, hogy Törökország, Szíria számára mekkora pénzösszegeket tudunk elkülöníteni, úgy, hogy a saját politikáinkat nem aknázzuk alá. A 2016-17-es év valóban nehéz, a több éves pénzügyi keret és a következő költségvetés kidolgozása egyszerre kell, hogy megtörténjen, de ez nem vetheti vissza hatékonyságunkat, Hoffmann asszony. Elnök asszony, tisztelt biztos asszony. Van egy működő eszközünk, amely révén a migrációt, a menekült áradatot meg lehetne állítani. Éppen ezért nem értem, hogy miért a fejlesztési alapból veszünk el pénzt a migrációs hullám megállítására. Ez céltévesztés, ezeket a pénzeket a költségvetésnek kell fedeznie a több éves tervezés átírásával. A tanácsnak be kell látni, hogy a váratlan események gyakorlatilag rendszerszerűvé váltak Európában, és akkor csak Szíria és Afrika esetében azt látjuk, hogy milliárdos nagyságrendben hiányzik a pénz a problémák megoldásához. Ha a tagállamoknak sikerülne módon elosztani a menekülteket, és pénzügyileg is hozzájárulni a közös feladathoz, akkor működne ez a terv is. Holmeyer asszonynak adok másfél percben szót. Biztos asszony, kedves kollégák, tény, hogy bizarr, hogy az adó szakértők teljesen függetlenül és érintetlenül attól, hogy kormányfőjük miben egyeznek meg, úgy tárgyalnak egymással. És amikor a fővezetők számára kiderül, hogy az adószakértők másról egyeztek meg, mint ők, akkor kapnak észbe. Ezt a tanácsban már sokatszor látjuk megismétlődni. Jó lenne, hogyha erről a játszadozásról a tanács most már leszokna, és jobban szembe menne a problémákkal, megpróbálná őket megérteni, és nem akarná az európai költségvetést minden héten újraírni, csak azért, mert gyakorlatilag egymással képtelenek a tagállamok beszélni, egyeztetni. A törökországi csúcs kapcsán is kiderült ez. Legalább most egy-két téma egyes országokban elkezdődik szerepelni a napi renden, de Madad alapban még mindig csak 10%-át fizették be a pénzeknek, és ugyanez van a Szíria alappal, ez most már kezd kínossá válni a tagállamok számára. Jó lenne biztos asszony, hogyha a tárgyalások során sikerülne egy kicsit, nem akarunk itt lehetetlent, de mégis valami értelmes hozzáállás kicsikarni a tagállamoktól a költségvetéssel kapcsolatban. Delano úr kap szót. Elnök asszony, először is szeretném Geyer kolléga munkáját elismerni, és nagyon örülök annak, hogy végre vannak olyan költségvetési eszközeink, amelyek méltóak a politikai célkitűzésekhez. 2016-ban maximálisan kihasználtuk a marzsokat, a plafonértékeket, és megpróbáltunk fellépni a migrációs, geopolitikai, terrorista, mezőgazdasági válság ellen. Ez olyan, mint a császár új ruhája, és most már mindenki tudja, hogy nincs is ruha a császáron. Itt van a kap, itt vannak a költségvetési problémák, itt vannak a szociális és gazdasági problémák. Most már jó lenne, hogyha szembenéznénk azzal a helyzettel, hogy új forrásokra van szükségünk. És türelmetlenül várjuk a Monti Bizottság eredményeit, hogy hogyan lehet feléleszteni a költségvetést. Rövid úr, egy perc. Nagyon szépen köszönöm elnök asszony először is a nőnap okán el kell mondjam, hogy 2016-os költségvetésben a női vállalkozások tekintetében egy projektet indítottunk, reméljük, hogy sikeres lesz. Éppen a bevándorló vállalkozók körében játszottnak a nők és asszonyok nagy szerepet, és 2017-ben reméljük ez a program még erős végrehajtható lesz. A folytatás és erősödés Fontos címszó az állam és kormányfőknek címezve. A éves pénzügyi keretprogramban 2020-ig eljött az ideje annak, hogy 1%-ról 1,1%-ra nőjenek. A 0,1%-a a GDP-nek a, a menekült válságra vonatkoztatva nem túl bőséges keret. Fontos volna, hogyha a tagállamok ott oda tennék a pénzeket, ahol a leghatékonyabban lehet azokat alkalmazni. Nem feltétlenül Törökországra kell nézni, Görögországra is. A, azok az országok, már több más, 27 másik tagállamban is lehetne versenyeztetni azon eszközökre, amelyek rendelkezés állnak az állam és kormányfőknek a menekült válság kezelése. És nem csak tagállamok versenyezhetnének, hanem civil szervezetek is, NGO-k is, hogy a lehető legjobb módon alkalmazzák ezeket az eszközöket. Nagyon sok alternatíva van, tehát nem kell automatikusan az egyik út mellett választani, opciókat nyitva kell hagyni. Köszönöm. Vihati képviselő a szó. Intanto mi permette di ringraziare il... Köszönöm szépen. Geyer kollega jelentését, és azt, hogy konkrét témákra is kitér. És itt most én Törökország ügyét emelném ki ezen témák közül. Ahogy biztos asszony is elmondotta, jelentős munkát végeztünk a Költségvetési Bizottságban, hogy valamilyen megoldás szülessen a török, törökország támogatása ügyében. Ebben a szakbizottságban is rámutattunk, hogy nagyon súlyos gondok vannak Törökországgal az emberi jogok, alapjogok ügyében, nem csak a sajtó és a szólásszabadság ügyében, hanem egyéb jogok érvényesülése tekintetében is, és a szíriai helyzet fényében sem lehet szemet hunni ezek felett. Nagyon világosan ki kell mondjuk a menekültek és a migráció kapcsán, hogy külön összegeket kell alokálni és címezni sürgősségi helyzetre való hivatkozással, amilyen a jelen helyzet egy konkrét eszközt kellene erre a célra elkülöníteni. Novakov képviselő, másfél perc. Elnök asszony, biztos asszony, évről évre beszélünk a költségvetésről, a következő évi költségvetésről, és nagyjából mindig ugyanazt a vitát folytatjuk le. Vannak kollégák, akik nagyon szép, művészi beszédet tartanak, pedig inkább arról kellene beszélni, hogy mi lesz a fiatalokkal, az innovációval, a technológiával. Ez az évnek az a része, ahol meg kellene néznünk, hogy költségvetési szempontból mennyire teljesítettünk, hogy hogyan tudnánk több saját forrásra szert tenni, és hogy a költségvetés ellenálló képességét hogyan tudjuk növelni. Annak is most jött el az ideje, hogy megnézzük, hogy a fiataloknak szánt pénzek eljutottak-e a megfelelő helyekre. Nézzük meg a fiatalokat, a fiatal vállalkozókat és a tagállamok fellépését abból a szempontból, hogy segítenek-e a fiataloknak abban, hogy sikeressé váljanak. Nézzük meg, hogy hogy működik az FC. Beszéljünk, beszéljünk a kohéziós politikáról a 2020-ig terjedő időszakig. És végül, de nem utolsó sorban, beszéljünk arról, hogy az a költségvetés, amit ma meghatározunk, tulajdonképpen az Európai Unió jövőbeli arculata lesz. Negrescu képviselő, egy perc. Köszönöm a szót. Köszönjük a jelentéstevőnek az egyértelmű ajánlásokat a 2017-es költségvetés kapcsán. Szeretnék válaszolni azoknak, akik a módosítókkal a saját politikai érdekeiket védik. A Költségvetési Szakbizottság tagja vagyok, és egyszerűen nem tudom elfogadni, hogy a kohéziós politikát és az Európai Uniós kohéziós alapokat ne arra használjuk fel, hogy az Európai Uniós régiók közötti különbségeket csökkentsük. Erre kell felhasználni valamint a migrációs válságra és a gazdasági válságra. Azt kell elérnünk, hogy az Európai Unióban mindenhol körülbelül hasonló gazdasági fejlődés jöhessen létre. Nehéz helyzetben vagyunk, az Európai Unió stabilitása forog kockán. Minden attól függ, hogy mennyire ambíciózus költségvetést dolgozunk ki, és hogy a több éves pénzügyi kerettel hogy bánunk. A félidős módosítók, amelyek ennek elébe mennek, elfogadhatatlanok. Két uh, kegyziájos hozzászólási kérelmet kaptam, Hetman úr lesz az első. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném mindenek előtt. Choć mówione to już było wielokrotnie, ja także chcę podkreślić, iż z tego względu należy... Nagyon sokszor elmondtuk, és szeretném hangsúlyozni, hogy arra van szükség, hogy megfelelő forrásokra van szükség ahhoz, hogy a kifizetéseket eszközöljük, tudjuk. Több év óta örököljük ezt a problémát, gurítjuk magunk után előtt az, hogy nincs elég kifizetése vonatkozó forrás irányzatokhoz képest. És a migrációs válság kezelésére is megfelelő források kellenek. Sajátságos és rendkívül helyzet a mostani, ehhez rendkívüli megoldások kellenek. Meg kell találjuk a pénzeket, amelyek révén stabilizálni lehet a helyzetet. Mindemellett ugyanakkor a menekültek integrálásra is kell fordítanunk pénzt már azokért, akik beléptek már az Európai Unióba. Ezért kell olyan forrásokat meghatározni, amelyek ö, ö, arra is vonatkoznak, hogy lehessen csökkenteni a migráns hullámokat. Köszönöm szépen a szót. A 2017-es költségvetéssel szemben itt van a menekült válság, a szegénység, a gazdasági válság, a beruházások elmaradása. Úgyhogy Gorgieva asszony, nagyon válságos a helyzet. 40 ezer menekült van elzárva, fogva tartva, és 150 ezer menekült ö, torlódott föl Maked Macedóniában, a korábbi Jugoszlávia köztársaságában. Tehát a szegénység kiterjedőben van. Csak két és fél milliót eh, különítettünk el a probléma kezelésére, már pedig ennél lesz sokkal nagyobb kihívás. A helyi önkormányzatoknak is hatalmas feladatot jelent. Elképzelhetetlen, hogy lezárjuk a határokat, és bedugjuk a fejünket a homokba a probléma megoldása helyett. Köszönöm szépen a szót, elnökasszony, és köszönöm ezt az eszmecserét ma este, amely számomra azt mutatta meg, hogy mennyire súlyosak valóban a kihívások, és ezt önök is látják. Ezen súlyos feladatok között kéne most prioritási sorrendet felállítani. Egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy a versenyképesség növekedés, a munkahelyteremtés talán továbbra is az első prioritás, és emellett egyből jönnek az egyedi és generációs kihívások. Megpróbáljuk előre jelezni, hogy hol lesznek a fő problémák, pénzigények, és megpróbáljuk az eszközeinket is úgy alakítani, hogy a humanitárius segítségnyújtásra több jusson most konkrétan a görögországi helyzet enyhítésére. De még nem tudhatjuk, hogy mi vár ránk. A mai világ egyre kiszámíthatatlanabb, egyre gyakoribbak a sok szerű megrázkódtatások, és ezért szerintem az egész rendszerünket át kell alakítani, hogy jobban tudjunk reagálni a váratlan válságokra. Tehát az a tanulság számomra, hogy egyetértek azzal, hogy mindegy, hogy mennyire túlterhelt a költségvetés, meg kell benne hagyni a rugalmassági eszközt, ezt ki is kell bővíteni talán, és kreatív megközelítésre van szükség a tekintetben, hogy hogyan használjuk fel a pénzt. Ha ugyanazzal az euróval több célt is szolgálunk, akkor ez a élni kell. Uh, Ugye a tavalyi tejválság során sikerült megvalósítani, hogy a világ élelmezési programjának adtuk a pénzt, amiből tőlünk vettek tejet, hogy azzal táplálják az éhező gyerekeket. Ugyanilyen kreatív megoldásokra lenne szükség a 2017-es költségvetésben is. Igen, pénzre szükség van sok pénzre van szükség, de ennél még fontosabb, hogy egységesen lépjünk föl, és amikor a költségvetést megalkotjuk, akkor ne újabb összeütközéseket és árkokat ö, építsünk, ássunk egymás között, hanem az együttműködés szellemisége hassa át a költségvetés tervezést. Ki kíván még bármit elmondani a mai nap végén? Igen, köszönöm, hogy megkaptam a szót. Kaptam kérdéseket, köszönöm, de nem akarok ezeket most reagálni, inkább fejezzük be a munkát. Gratulálok mindenkinek, akik segítettek, és köszönöm nekik.